Hello, good morning. Please be welcome. Be welcome. Gonna... Jó napot kívánok. Kérem, érezze magát mindenki üdvözölve. Sensitive matter of our concern. European arrest warrant. Akkor kezdhetjük az európai elfogatási parancsal. Chapter of chair announcements tell you that uh, yesterday, just kihasználnám a lehetőséget, lenne néhány ö, megjegyzésem elnökként implementációs döntésekről, az automatikus adatcsere a daktiloszkópikus adatokkal kapcsolatban az Egyesült Királyságban. Ezt egyébként mai napig mai nap 9 óra 30-ig lehet ehhez módosításokat beterjeszteni. Ugye én vagyok a jelentéstevő, és igaziból én nagyon sok kérdést feltettem a tanácsnak és a bizottságnak, de nem kaptam meg a megfelelő válaszokat. A tanács nem tudta elmondani azt, többször rákérdeztem, hogy konkrétan mikor valósul meg ez az automatikus daktiloszkópikus adatok cseréje az Egyesült Királysággal, és pontosan milyen tagállamok, hány tagállam vesz majd ebben részt 2020 végéig. A tanács és a bizottság erre a kérdésre nem adott választ, pedig többször rákérdeztem, és megkérdeztem azt is, hogy a határidő után, tehát december 31 után, 2020. december 31 után mi történik, akkor, hogyha nincs az Egyesült Királysággal biztonsági együttműködési megállapodásunk, ami egyébként könnyen lehet, hogy így lesz. Úgyhogy a tanács részéről további pontosításokat szeretnék kérni, és ezért a mai döntésünket, a mai ö, szavazásunkat ezt, ezzel a témával kapcsolatban elhalasztom, és az árnyékjelentés tevőket is majd értesítem a fejleményekről. Ezek után következik a nyolcas napi rendi pont. That we're having today. It's, uh, it's the implementation of the European arrest warrant. Ez pedig uh, a, az egyes a, um, na, tagállamok közötti uh, adatcsere a um, európai elfogatási parancsra vonatkozólag. Fontos lenne tisztázni, hogy milyen típusú eszmecseréről is van szó. Az európai elfogatási parancsal kapcsolatban ez a jogi kölcsönös elismerés elvén alapszik. Egyébként nagyon sikeres ez az együttműködés, de vannak azért hiányosságok is a büntetőjog területén, főként állítólagos problémák a definíciókkal kapcsolatban, hogy mi számít igazságügyi hatóságnak vagy sem, milyenek a börtönviszonyok, tehát több kérdés is azért felmerült ezzel kapcsolatban. Ezért gondoltuk azt, hogy ezt a témát megvizsgáljuk közelebbről, és meglátjuk, hogy ez hová vezet. Tehát a mai napom három szakértő látogat meg bennünket, prezentációkat fognak adni. Dr. Wouter van Ballegói következik, politikai analízissel foglalkozik, Jessica Benider, önt is szeretném köszönteni, a DG Justice-tól érkezett, és az Euro Just nemzeti spanyol szakértője a harmadik meghívott vendégünk, tehát szeretnék mindenkit köszönteni, 12-12 percet adnék mindenkinek a bevezetéshez, és Ezután következnek majd a kérdések és a válaszok, jelentéstevők, árnyékjelentéstevők és parlamenti képviselők következnek majd szépen sorban egymás után. De szerintem először meg fogjuk hallgatni Szárszalehoz urat, aki a jelentéstevője ennek a témának. Köszönöm szépen, elnök úr! A következővel kezdeném. Köszönöm szépen! azoknak, akik a mai napon eljöttek ide a szakbizottságunkba, a bizottsági hölgyet, a Eurojustos urat és a parlament szakértőjét is. Nagyon nagy munkáról van szó, amelyet nagyon rövid idő alatt kellett végbevinni, és reméljük, hogy ennek aztán majd folytatása is lesz. Volt már egy első ülésünk az árnyékjelentéstevőkkel ebben a témában. Nagyon érdekes volt az eszmecsere, a különböző álláspontokat ütköztettük, és hát én úgy gondolom, hogy teljesen világos az, hogy nem érthetünk mindenben mindig egyet, de azért én azt gondolom, hogy van közös alapunk, amiből ki tudunk indulni, és hogyan lehet ezt a keret döntést javítani. 18 év telt el azóta, hogy a kereteket elfogadtuk, és 16 éve hatályban is van az európai elfogatási parancs, és ezért azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy felülvizsgáljuk a helyzetet, és ugyanakkor értékelni kell mindazokat a kérdéseket, amelyeket ez az együttműködési eszköz tartalmaz. Ez egy transzverszális megközelítést igénylő eszköz, de csak akkor lehet sikeres, hogyha a kölcsönös bizalom elvén maradunk. Tehát a legfontosabb a bizalom, mindazon jogi lépések alapvető feltétele ez, amelyeknek köszönhetően ki lehet alakítani egy hatékonyabb és jobban működő európai igazságügyi térséget. Én azt gondolom, hogy alapvetően ebben a kérdéskörben nincsenek nagyon nagy hibák, nincsenek strukturális problémák, de az is egyértelmű, hogy a működés során azért felmerültek olyan kérdések, amelyek minden bizonyal majd megjelennek a tanulmányban is. Az elnök úr már néhány dologra utalt is. Egyértelmű, hogy olyan kérdésekről beszélünk, mint a kettős vád, a különböző elutasítási feltételek, illetve a különböző bíróságok közötti kölcsönös együttműködési alapok, az alapjogok tiszteletben tartása, és hát ugye az Unióban azért a büntető jog nem egy harmonizált terület, tehát itt nagyon sok különbség van. Lehet, hogy aktualizálni lehetne a bűncselekmények listáját, amelyekben a kettős vád nem érvényes, illetve vannak más olyan együttműködési eszközök is, amelyek um, a továbbiakban alakultak ki, és amelyek gyakorlatilag újabb lehetőségeket adnak egy repertoárt, uh, egy szélesebb repertoárt, egy uh, rugalmasabb lehetőséget adnak uh, az egyes esetek megállapításához. Az európai elfogatási parancs tiszteletben tartja azt, hogy különböző a büntetőjogi helyzet az Európai Unióban. Egyértelmű az is, hogy egy magasabb fokú jogharmonizáció egyszerűbbé tenné ezt eh, a helyzetet, de mégiscsak egy nagyon sikeres eszközről beszélünk. Az európai elfogadási parancs eh, nagyon jól működik annak ellenére, hogy különbözőek a büntető jogi eh, hátterek a különböző tagállamokban. Ami az implementációt illeti, végig kell gondolnunk az új kihívások értelmében is ezt az eszközt, főként a szervezetbűnözés elleni harc, a digitális szemléletmód beépítése, és ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy a kiadatás problémák is az unión belül változnak, és nagyon fontos az, hogy aktualizáljuk azokat a listákat, amelyek a bűncselekményeket tartalmazzák az Európai Bíróság joggyakorlatát is figyelembe kell venni ebből a szempontból. Ez mindenképpen hozzásegít bennünket abba, ahhoz, hogy az elfogadási parancs gyakorlati alkalmazását egyszerűbbé tegyük, ezen felül pedig nagyon fontos az áldozatok szemszögéből nézni a helyzetet. Ezeket a helyzeteket nem szabad, hogy figyelemben, figyelmen kívül hagyjuk, mert nagyon sok esetben az új bűnözési formákkal szemben a az áldozat védelem nagy mértékben attól függ, hogy létezik-e megfelelő igazságügyi együttműködés és ennek az eszközei, eszköztára készen áll-e az illetékes hatóságok számára. Fontos lenne a jelentésben ezeket a szempontokat mind-mind megjelentetni. Én remélem, hogy a jelentést áprilisban tudjuk majd megvitatni. Köszönöm szépen Szárszalehosz úr a prezentációt, és most következnek a szakértőink. Szeretnénk a panelistáknak az előbb megadott sorrendben megadni a szót. Először következik a következő 12 percben dr. Wouter van Balegoy úr előadása, aki az Európai Parlamenttől érkezett. Köszönöm, elnök úr. Én az értékelő egységben dolgozom. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket a mai ülésre. Ez egy nagyon különleges alkalom számomra, hiszen 17 évvel ezelőtt, amikor a karrieremet elkezdtem a Hágai Kutatóintéz intézetben egy bíra azt mondta, hogy én szeretnék írni erről a furcsa eszközről, ami az EU-ban kialakulóban van, és azt mondta, hogy az EU-t csak mezőgazdasági szempontból is, ismerem, de büntetőjogi szempontból nem, és akkor arról beszéltünk, hogy e, készítünk az európai elfogadó parancsnól, és e, az, hogy annak idején a diszertációmat erről a témáról írtam, hozott tulajdonképpen ebbe a terembe. Nagyon örülök annak, hogy az elfogadó parancsról beszélhetek. Az első szlájdot szeretném. Ivana Kindel a kolléganőmmel készítettük ezt az anyagot, és a jelentéstevő már jelezte azt, hogy ez egy első keret az elemzéshez, és ezek előzetes következtetések. És áprilisban megszületik majd a végső tanulmány, egy mélyebb tanulmány, és nagyon-nagyon sok mindent jelent az európai elfogadó parancs. Természetesen az EU tagországai között a kiadatás több évtizede létezik nemzetközi megállapodások értelmében. A baloldali piros oszlopra hívnám fel a figyelmet, ez jelzi azokat a problémákat, amelyekkel szemben találtuk magunkat a kiadatás kapcsán. Ezek a megállapodások nagyon lassúak voltak, akár egy évet is igénybe vehetett az, hogy egy személyt az egyik tagország kiadjon a másiknak. Ezek bonyolultak voltak, jelentős administratív terhet jelentettek azért, hogy ki lehessen adat, adatni az adott személyt. Másrészt pedig a nemzeti szuverenitás alapult mindez. A tagországok döntöttek arról, hogy egy személyt ki lehet-e adatni, és természetesen számos kivétel is létezett, eh, nem a nemzeti hovatartozás. Tehát eh, megint csak téma az, hogy az adott eh, ország állampolgáit nem adják ki. Ez a Brexit kapcsán téma a, a kettős bűnözés, tehát nagyon fontos a saját büntetőjogi rendszerünkkel összevetni azt, hogy mielőtt döntünk a kiadatásról, ezzel kapcsolatban milyen pontos helyzetárás. Egy adott kormánynak kell döntést hozni arról, hogy kiad-e valakit, vagy nem. Amit látunk az amsterdami szerződés óta, hogy biztonság, igazságosság, szabadság térségét szeretnénk kialakítani, és éppen ezért fontos a kölcsönös elismerés koncepciója. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a, a parancsot a másik tagországtól végre kell hajtani. Elviekben, de mindjárt ki fogok erre térni. Az európai elfogató parancs kapcsán azt láttuk, hogy a dolgok sokkal gyorsabban haladtak, mint korábban. Egy év vett, vett igénybe korábban ez a folyamat, most ez 40 napos, és meghallgatás van, mielőtt őt kiadják. A standard európai elfogatási parancs formula jelentős egyszerűsítést eredményezett a folyamatokban, hiszen egy közös jogi térségben mozgunk. És természetesen a politikai döntéshozataltól eltávolodtunk az igazságügyi döntéshozatal felé. A kihívások maradnak, és ezek a kihívások a kölcsönös elismerése vonatkoznak, illetve a jogi hatóságok kérdését is érintik. Áttérhetünk a következő szlájdra. Három fő kihívással szeretnék foglalkozni. Három témára szeretek összpontosítani. Léteznek az igazságügyi hatóságok és a függetlenség, kapcsolat van a közönös elismerés és a büntetőjogi harmonizáció, között, illetve kapcsolat van a kölcsönös elismerés és az alapvető jogoknak való megfelelés között. Tizennyolc év telt el azóta, mióta megszövegeztétek az elfogadó parancsot, de az elmúlt év óta foglalkozik a bíróság azzal, hogy mi is minősül független joghatóságnak. Ki az, aki kiadhat egy elfogató parancsot? Felmerül a kérdés, hogy elég független egy adott német bíra, illetve ügyész, egy francia vagy egy svéd ügyész. rendőrtisztánk nem adhatnak ki elfogató parancsot, ami pedig az ügyészeket illeti, ők néhány kritériumot vázoltak fel függetlenség kapcsán. A Eurojust minden bizonyal ki fog még térni erre a témára. A második pont. Ez a parlament némi aggályt fogalmazott meg az arányosság elve kapcsán, ami az európai elfogató parancsok számát illeti. Ezek az aggályok kettős szinten mutatkoztak. Felmerül a kérdés, hogy arányosak -e az európai elfogató parancsok. Az, a múltban például láttunk elfogató parancsot, például ki nem fizetett hotelszámlák miatt, vagy ellopott csirkék miatt. Minden esetben 25 ezer euróba kerül egy ilyen elfogató parancs, tehát ezt pénz és energia kidobásnak is tekinthetjük ezekben az esetekben a tagországok között jelentős különbségek mutatkoznak, A tagországoknak különbözőik az elképzeléseik arról, hogy mikor lehet egy személyt kiadni, éppen ezért meghallgatást kérnek ezektől az emberektől, ahelyett, hogy pert indítanának. Az Európai Parlament egy jogalkotási kezdeményezési jelentést készített, és a bizottság pedig egy kézikönyvet, bizonyos kritériumokat rögzítettek arról, hogy mielőtt egy joghatóság döntet arról, hogy arányos európai elfogadó parancsot kiadni. A kutatás jelenlegi pontján nem, nincsenek elégséges adataink arról, hogy egyik vagy másik megközelítés sikeres volt. Köszönöm. Átérhetünk a következő szlájdra. A második kérdés is nagyon fontos. A gyanúsítottak, amikor bíróság elé állnak, akkor nagyon fontos, hogy egy pár, fontos, hogy pártatlan, független legyen ez a bíróság. Egy írbíróság foglalkozott egy hasonló esettel egy adott személy Lengyelországba történő kiadatása kapcsán, és a bíróság azt kérte, hogy, illetve azt fogalmazta meg, hogy a függetlenség miatt vannak aggájaik. A válasz erre az volt, hogy hogy mennyiben valósul meg ez az elv. Ebben az esetben az volt az ügy kimenetele, miután a joghatóságok, a bírák konzultáltak egymással, az ír bírának megfelelő garanciája volt arra, hogy a bíróság úgymond megfelelő függetlenséget élvez, és az adott szemét visszaküldték Lengyelországba. Hát ez a téma nagyon fontos, és a bizottság hamarosan elkészíti az első éves jogállamisági jelentését, és ez a parlament egy szélesebb körű EU-s mechanizmust kért. Áttérünk a következő szlájdra. A kettős kriminalitás esetére térünk ki, ez igen bonyolult, és mindez a harmonizációt is előfeltételezi. Látjuk a kölcsönös elismerés elvét, jobb oldalt pedig, hogy mit is ért el az európai elfogató parancs. Ezt az elvet nem valósították meg megfelelően. 32 típusú bűncselekmény esetében igen, amikor a bíróság komolyan vették mindezt, de azt is láttuk, hogy az esetek egy részében az adott bűncselekmény harmonizációja igen gyenge. A szervezetbűnözés bűnözés erre egy különösen jó példa. És itt Európa Uniós harmonizációs intézkedése van szükség. Tehát azt is meg kell határozni, mi minősül harmonizációnak. A kivétel a 4.1-es cikkben szerepel, és ez nagyon sok vitát váltott ki akadémiai körök, körökben, ami a kiadó hatóság hatáskörét illeti. Illetve felmerül a kérdés, hogy a végrehajt országban ez minek minősül. Jelenleg az akadémiai vita értelmében ez nem összeegyeztethető a kölcsönös összeegyeztethetőség elvének. És ez a vita egyelőre még nem zárult le. Hogyha megszámoltánk, akkor nagyon sok jogi eszközt vettünk végig. Az európai elfogató parancsal kezdtük, de még néhány pontot veszek hozzá, amikor um, bűnügyi, igazságügyi együttműködésre térünk ki. Azt látjuk, hogy nagyon sok eszközt fogadtak el, az információ, a tolmácsás fordítás, a gyermekek és jogsegélyszolgálat, ezek léteztek az Európai Elfogató Parancsban. Viszont mindezek megvalósítása nem volt megfelelő. Az utolsó szlájdra térnék ki. Az utolsó szlájd visszavezet ahhoz a vitához, amikor a bíróságok függetlenségéről beszélünk, itt pedig a bebörtönzés körülményeiről beszélünk. A kölcsönös bizalom azt is jelenti, hogy a tagországok nagyon fontosan, nagyon pontosan valósítsák meg az Európai Bíróság ítéleteit, például ami a bebörtönzési feltételket illeti, így az EU-s rendszernek erre reagálnia kell. Az Ariószi eset óta elindult ez a folyamat, és nagyon messze megy ez a szabályozás, és az EU-s jogalkotókra is utal az Európai Bíróság. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. We're trying to cooperate with the management of the timing of these figyeljünk arra, hogy mennyi idő a rendelkezésünkre az európai elfogató parancs téma megtárgyalásához. A képviselőknek is persze lesz lehetőségük, hogy részt vegyenek a vitában. De most még a pódiumvita résztvevőinél vagyunk, és a DJ Justice képviselőjét hallgatjuk meg. Köszönöm szépen López Hagiár úrnak a meghívást, hogy erről a nagyon fontos jogi eszközről az európai elfogató parancsról itt eszmét cserélhetünk. Ez a büntető jogi igazság egy együttműködés zászlós hajója, úgymond. Balekhoi úr már elmondta a legfontosabb elemeit az együttműködésnek. 2014-es állásfoglalásban az önök parlamentje is foglalkozott a kérdéssel, 2017-ben pedig egy másik állásfoglalás a börtön viszonyokkal foglalkozott. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az európai elfogató parancs működésével kapcsolatban a problémák inkább a kivételt jelentik. Itt a kölcsönös elismerés alapján működő instrumentumról van szó, egyre nagyobb számban alkalmazzák. 2000-ben 7000 ilyen elfogadó parancsot adtak ki. Ez a szám megnőtt 17.400-ra 2018-ban és ebből mintegy 7000-et hajtottak végre, tehát a kiadott elfogadó parancsok mintegy 40%-át hajtották végre. A statisztikai adatokról szeretnék még néhány dolgot elmondani, mert ezek időnként zavaróak. Mutatnánk azt, hogyha az EAV-k 60%-át nem hagyják végre, akkor hát ez azt sugalja, hogy ez nem működik megfelelően. De ez itt nem igaz. Először is Gyakran előfordul, hogy a kiadott elfogadó parancs által érintett személyt nem lehet megtalálni, mert eltűnt. Másodszorban a végrehajtott elfogadó parancsok közül sokat már egy korábbi évben is kiadtak, és az, hogy végrehajtják-e, hát ez attól függ, hogy megtalálják az érintett szemét és lehet, hogy ugyanarra személyre több európai elfogadó parancsot is kiadnak. Ez magyarázza azt, hogy alacsonyabb lesz ez az arány, amikor már átadá, az átadott személyeket veszük figyelembe. Azután itt vannak még az elutasítási okok is. A statisztikáink szerint a 46-os cikk a leggyakrabbi elutasítási indok, ez az állampolgárság vagy a, lak- a lakóhelyre való hivatkozás miatt történik az elutasítás. Fontos megemlíteni, hogy az elfogadó parancsot ha visszautasíthatják, de az nem jelent büntetlenséget az érintett számára. Alapjogi okai is lehetnek az elutasításnak, például Németország az elmúlt években erre többször hivatkozott, erre majd később fogok visszatérni. Vagy nehéz összehasonlítani az adatokat a különböző évek között, elsősorban azért, mert nincs jogi kötelezettségük a tagállamoknak az szolgáltatásra, ez önkéntes alapon történik. Néhány tagállam nem ad közzé statisztikai adatokat minden évben. A bizottság jelenleg azt vizsgálja, hogy lehetne egy, egy digitális csereplatformot létrehozni, olyasmit, amit, mint a elektronikus bizonyíték esetében működik. Úgyhogy remélhetőleg a jövőben már jobb és összehasonlítható adataink lesznek. Elhangzott már, és igaz, hogy az Európai Bíróság ítélet döntés gyakorlata, számú döntést hoztak, 2020-ban már 50 ilyen eset volt. A gyakorló jogászok számára nem mindig könnyű követni az ítélkezési gyakorlatot, de hát a bíróság kell, hogy tisztázzon sok kérdést, például a, a, mi a megfelelő egyensúly a kölcsönös elismerés és az alapvető jogok tiszteletbe tartása között. A legfontosabb kérdéseket két kategóriába sorolhatnánk. Az első a kerethatározat nem megfelelő vagy nem teljes végrehajtása. Ebben az első kategóriában, tehát a végrehajtás első kategóriában a bizottság elvégzett egy megfelelőségi tanulmányt vagy vizsgálatot 2018-ban, 19-ben elkészült egy végrehajtási jelentés, és idén nyár előtt fogjuk közzétenni ezt a jelentést. Ez egy olyan jelentés lesz, mint más hasonlók a büntetőeljárási jog területén, azaz a jogügyethez való hozzáférésről szóló jelentés, stb. Ez kb. 50 oldalas jelentés lesz, de nem fogunk név szerint szégyenpadra ültetni egy tagállamot sem. Csak rámutatunk arra, hogy a kerethatározat átültetésével kapcsolatban mik a legproblémásabb területek. Ez a, az Európai Parlament is készít egy jelentést, gyakorlati hiányosságokra fog rámutatni, tehát kiegészíti a bizottsági jelentést, ami inkább a jogalkotási hiányosságokra fókuszál. Az átültetési kérdésekkel kapcsolatos problémák elsősorban a következő területeken lelhetők fel kötelezőknek tekintik az, tekintenek elutatási indokokat, pedig ezek opcionálisak. Vannak tagállamok, akik újabb elutatási indokokat vezettek be saját állampolgárok átadása, problematikus emberi jogi indokokat is több tagállam alkalmaz. A kettős büntethetőségre a nem terjed ki a hatály, és vannak határidők. Hogyha túl hosszú az eljárás, az, az nyilván problematikus. Elutatási indokok hát, távollétben, de nyilvánvalóan nem végrehajtató, ha nem találják meg az illetőt. Azután itt van a másik kategória, rosszul alkalmazzák a jogi instrumentumot, ezt Balakói úr is említette, de most nézzük meg ezt a bizottság szemszögéből. Először is itt van az arányosság elve. Az arányosság értékelésében megmutatkozó különbségek azzal függnek össze, hogy milyen bűnüldözési politikát választanak a tagállamok. Van, aki a legalitási elvet, az a kötelező bűnüldözés elvét követi, a más tagállamok viszont a lehetőség elvét követi. Eltérő mechanizmusok működnek így a tagállamok rendszerében, és kisebb bűncselekmények esetében nem bocsátanak ki európai elfogató parancsot. Sokat ebbé tartozik Lengyelország. Itt a legalitás és törvényességi elv gyengítésével próbáltak közeledni a problémához. De ha megnézzük a statisztikákat, valóban csökkent a probléma. 4880 ilyen elvét bocsátott ki Lengyelország 2009-ben, és 2300-ra csökkent ez a szám, tehát megfeleződött ez a szám 2018-ra. De aha, ahol komoly agályok vannak az arányossága kapcsolatban, azok a keret határozata függenek össze. 2017-ben kiadtuk az átdolgozott kézikönyvet, és egy sor kritériumot meg kell vizsgálni, mielőtt kiadnak egy európai elfogadó parancsot. Itt a végrehajtó hatóságoknak kommunikálni kell egymással, és a végrehajtástól tagállam az átadásra kapcsolatos minden információra, információt meg kell, hogy adjon. Ami az alapvető jogok kérdését illeti, ugye ez kölcsönös elismerés alapján működik ez a jogi eszköz, a bizalom a tagállamok között. Az elmúlt években úgy tűnt, hogy azért ennek a kölcsönös bizalomnak megvannak a korlátai. És azt is látjuk, hogy van egy olyan tendencia a tagállamok között, hogy nem bíznak meg egymásban határon átnyúló büntető eljárások kapcsán, különösen a jogállamiság kapcsán, Lengyelország, Magyarország, Románia esetében voltak konkrét példák, amikor nem hajtottak végre ilyen európai elfogadó parancsot. Hollandia, Írország, Németország egyre kevésbé hajlandók, hogy érzékeny büntetőügyekben kiadjanak embereket. Más tagállamok, Franciaország és Spanyolország attól félnek, hogy a kölcsönös elismerés elve tulajdonképpen megszűnik, vagy nem lesz, nem kerül majd alkalmazásra a büntetőügyekben. A bizalomcsökkentés fő oka és ez fontosabb, mint a jogállamisági szempont, a börtönviszonyokkal, körülményekkel függ össze különböző tagállamokban. Az Európai Bíróság az Aranyzsúzi ítéletben és azt követő eh, MOL és Durebandú ügyekben tisztázta ezt a kérdést. Mi történt az Európai Elfogató Parancssal a bírósági döntések után? Tíz tagállamban vizsgálták a börtönkörülményeket, Romániában, Bulgáriában, Görögországban, Franciaországban, Lengyelországban, Belgiumban, Horvátországban, Olaszországban, Lettországban, Magyarországon és Portugáliában. Nagyon eltérő képet kaptunk. Először is vannak olyan országok, amelyek, mint kibocsátó államok kockázatosnak minősülnek, és meg kell nézni, hogy ezekben a tagállamok kiadott elfogadó parancsokkal mi a helyzet. Eh, hogyha embertelen vagy eh, emberhez méltatlan elbánásban részesítnek eh, fogvatartottakat. Szembe kell nézni a kínzás tilalmának való megfelelést, és vizsgáltunk újságcikkeket is, amikor a börtönviszonyokat próbáltuk feltárni. Megkérdeztük az Bécsi Alapjogi Ügynökséget, vagy megkértük arra, hogy dolgozzon ki egy egyablakos mm, rendszert, vagy adatbázist. Ez 2019. decemberben el is készült, és itt egy helyen lehet hozzáférni minden EU tagállam beli fogvatartási viszonyokra vonatkozó adatokhoz. A fogvatartási körülmények, hát egészséghez való hozzáférés, erőszakkal szembeni védelem, stb. konkrét kritériumok mentén. Itt már kevésbé eltérő képet kaptunk a börtén viszonyokról. Ez a probléma elvezet egy másik problémához az alkalmazási nehézségek kapcsán. A bíróság előtti vagy a nyomozati szakasz nagyon hosszú. Általában az EU-ban az előzetesben lévők a fogvatartottak mintegy 20%-át teszik ki, és nagyon eltérő az előzetes fogadhatás időtartama. Tagállamokban van, ahol néhány hónap, másút akár több év is lehet, amíg sor kerül a tényleges tárgyalásra. Néhány évvel ezelőtt a Digi Justice, Justice egy tanulmányt készítetett, és a tanulmányból kiderült, hogy a tagállamok elvileg meg felelnek az Európai Bíróság eset jogának, de a gyakorlatban azért mégis sok a hiányosság. Jurova asszony, az előző biztosunk nem tett jogalkotási javaslatot ezen a területen, mégpedig azért, mert nagyon érzékeny és komplex kérdés az előzetes fogvatartás kérdése. Ez, itt innovatív megoldásokra van szükség, a büntetőjárási törvényt korszerűsíteni kell adott esetben, vagy az egész egészségszolgáltatási rendszerben reformokra van szükség. Reinders úr az új biztos alaposan meg fogja vizsgálni ezt a kérdést, és lehet, hogy jogalkotási javaslatokat is be fog terjeszteni. Az utolsó probléma más kérdés, a kettős büntethetőség, amiről már szintén volt szó és ez Puigdemont úr esete miatt került különösen a figyelem középpontjába. A kérdés az, hogy a, a, azon bűncselekmények, vagy cselekményeknek a listája hogyan nézzen ki, ahol meg kell vizsgálni, hogy minden két országban büntethető az adott cselekmény. Itt úgy tűnik, hogy néhány cselekmény, mint például a lázadás, a rebellió, az nincs ott azon a listán, ahol, amikor ellenőrzik a kettős büntethetőséget. Ezt a listát a jelenlegi kerethatározat keretében a tanács egyhangú döntésével bármikor meghosszabbíthatja, de nem érkezett eddig ilyen kérelem. Inkább mindez ahhoz kapcsolódik, hogy a kerethatározat 22. cikke nem egyértelműen fogalmaz néhány bűncselekménnyel kapcsolatban, mint a csalás vagy a szabotás, igen, nem fogok részletekre kitérni, és gyakran kiadnak elfogadó parancsokat, amelyek olyan esetekben is, ami egy másik tagállamban nem minősül bűncselekmények. Például kisösszegű kárt okozó csalás, ez igazából nem e számít bűncselekménynek a kettős büntethetőség csekk vagy ellenőrzés szempontjából. És végül az utolsó kérdés, amit talán érdekli önöket, tervezi a bizottság azt, hogy felülvizsgálja az Európai Elfogató Parancs eh, határozatot. A bizottság eh, Világosatette, hogy ezt nem tervezi. Amíg a tagállamok eh, többsége is ellenezte azt, hogy újra nyissuk a kerethatározatot. A tagállamok lehet, hogy attól félnek, hogy ezzel Pandora szelencét nyitnánk ki, és megszűnne ennek a jogi instrumentumnak a hatékony működése. Valamilyen jogalkotási kompromisszumra van szükség, hogy hogyan tudjuk ki egyensúlyba hozni a kölcsönös bizalmat és az alapvető jogokat. Másrészt az sem kívánatos, hogy az Európai Bíróság eh, vegye át a jogalkotók mm, szerepet eh, egy folyamatos jogfejlesztéssel. Tehát újra nyitni, hogy ezt az Európai Parlament kéri, az új, hogy legyen egy szörösen egy új irányel, vagy új rendelkezések szülessenek meg. Nos, a bizottságnak az az álláspontja, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk, mielőtt egy ilyen érzékeny kérdéssel elkezdenénk foglalkozni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, egy kicsit sürget bennünket az idő, de erre szükség van. Mert most vita következik, és ezzel Villarejo új kapja meg a szót a Eurojust részéről. Egyébként ő a spanyol tagja a Eurojustnak. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, kedves elnök úr! Nekem nagyon könnyű dolgom van, mert igen részletes, átfogó a előadásokat hallhattunk már, úgyhogy én a leginkább gyakorlati kérdésekre fogok kitérni a jogi megfontolások mellett. Az európai elfogató parancs egy nagyon gyakran használt eszköz. Az elmúlt időszak jelentéseiből az derül ki, hogy 150 ezer elfogató parancsot adtak ki, ami gyakorlatilag azt is jelenti, hogy 43 ezeret végre is hajtottak, úgyhogy ez valószínűleg az egyik legsikeresebb jogi eszköz a nemzetközi együttműködésben, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez rendkívül hasznos eszköz is. Akkor mi a probléma? Hát az a probléma, hogy a siker ellenére azért vannak eh, hiányosságok is. Nagyok a kihívások, megpróbáltuk eh, azt nyomon követni, hogy eh, az illetékes hatóságok milyen problémákkal találkoznak, és a különböző, tehát ebben az időszakban hogyan változott a helyzet a Eurojust egyébként az együttműködésért is felelős szervezet, úgyhogy szeretném hangsúlyozni azt, hogy több jelentés is készült a részünkről erről a témáról, az arányosság kérdésében például, tehát hogy hogyan lehet a legmegfelelőbb jogi eszközt kiválasztani az adott esetre. Erről rengeteget beszéltünk már a 2014-es Eurojust által szervezett szemináriumon, és megpróbáltuk megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyek az európai elfogató parancsal kapcsolatban továbbra is fennállnak. Ezután a joggyakorlatról próbáltunk egy, e, egy jelentést készíteni, amelyben a leggyakorlatiasabb kérdések szerepelnek. 2014 és 2016 közötti időszakra nézve az átadás eseteinek vizsgálatát tűztük ki célul 2017 és 2019 között egy új időszakra vonatkozólag végeztünk vizsgálatokat, és én remélem, hogy az év végére az erre vonatkozó a jelentés is megszületik majd. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a mai vita számunkra is nagyon érdekes és időszerű. Ezen időszakra nézve nagyon érdekes vita alakult ki. De engedjék meg, hogy először azt hangsúlyozzam, hogy látjuk azt, hogy mik az erősségei. Ugyanakkor látni kell a gyenge pontjait is az elfogató parancsnak, de világosan ki kell mondani, és ezt minden gondolat elé szeretném tenni, hogy az európai elfogató parancsnak a problémái nem a keret határozatból fakadnak, hanem inkább az implementáció a problémás néha a tagállamok részéről, vagy pedig egyszerűen az emberi hibaforrások. Hosszú idő óta monitorozzuk a kerethatározatot, és mi úgy látjuk a helyzetet, és egy jelentés is készül egyébként ebben a témában, még a nyár előtt nyilvánosságra is fogjuk ezt hozni. Ez a jelentés az implementációra és a jogszabályra magára vonatkozik. Várjuk egyébként, hogy a bizottság hogyan fogalmaz majd ebben a jelentésben, de közben kimondanám azt is, hogy nagyon fontosak a konzultációs eljárások, nem csak a kerethatározat, hanem más kölcsönös elismerésen alapuló a jogi eszközök esetében is. Nem mindig világos a joggyakorlói számára ezt a konzultációs folyamatban való részvétel. Az egyik legfontosabb pillére pontosan a az igazságügyi hatóságok közötti eh, közvetlen együttműködés, de ugyanakkor ezeket a lehetőségeket nem minden esetben eh, használják ki az érintett szervezetek, pedig ez benne van a kerethatározatban és eh, az elkobzási parancsokban is, amelyek ugye most készülnek, amely most készül elő. Ugye itt egy jogi eljárási rendszerről van szó, ez a korábbi kiadatási rendszerhez képest egy új rendszert jelent. Az európai elfogató parancs egy kölcsönös elismerésen alapuló eszköz, ez bilaterális, nem multilaterális, hát akkor mi a Eurojustnak a szerepe? Nos, hát a nemzeti igazságügyi hatóságok egyre jobban ismerik ezt az úgynevezett gyors eljárású igazságügyi eljárást, ezért a Eurojust-ban az eljárások száma csökken, de nem erről van szó, ezt várhatnánk, de nem, nem ez történt meg. Az elfogató parancsal kapcsolatos munka Eurojuston belül az elmúlt időszakban még inkább megnövekedett. Hogyha 2018-at nézzük, akkor ott 42 bilaterális eset volt, amely gyakorlatilag arra vonatkozott, hogy hogyan lehet javítani az elfogató parancs hatékonyságát. 2019-ben pedig 599 esettel volt dolga Eurojustnak, ez pedig azt mutatja, hogy az igazságügyi hatóságaink specializált szaktanácsadást is igénybe vehetnek, és ez egyértelműen meglátszik a munkájukon is. Korábban a Eurojust két feladatot kapott a kerethatározaton belül. Az egyik arra vonatkozik, hogy a Eurojust-tól az igazságügyi hatóságok kérhetnek tanácsot ez a 62-es cikk esetében az egymásnak ellentmondó vagy joggyakorlatra vonatkozik. Tehát amikor az EU-n belüli átadás és a kiadás, kiadatás egymással ütközik, ilyen értelemben világossá vált a Eurojustnak is a szerepe, és aztán a 17-es cikkben pedig a határidők megszegésére vonatkozó kérdések. Itt pedig a Eurojustnak monitorozó szerepe van. Ugyanakkor az új rendelet azt a lehetőséget is biztosítja, hogy az eljárásba facilitátorként beavatkozunk a kettes cikk, illetve kettes bekezdés kettes cikkében az új rendeletnek, amely egyébként a korábbi hármas cikknek gyakorlatilag a képe. Ennek értelmében a Eurojustnak kell segítenie az igazságügyi együttműködésre vonatkozó segítségnyújtás, tehát megvan a jogalapja a beavatkozásunknak, de általánosabb értelemben minden egyes alkalommal, amikor konzultációs eljárás beindul, akkor olyankor a hazai igazságügyi hatóságok indítják ezt be. Gyakorlatilag mi egy fórum vagyunk, amely a dialógust elősegíti. Mik a konkrét példák? A leggyakrabban a következő történik. Az első típusú kérdésekben szoktunk a leggyakrabban közbeavatkozni, ez az 50-es cikk alapján történik, a kiegészítő információ témájában. Ezekre a kiegészítő információkra leginkább akkor van szükség, amikor korábbi uh, kéréseikre nem kaptak választ, vagy az elfogató parancshoz uh, egy kicsit uh, szélesebb információkra van szükség. Aztán nagyon sok kérvény érkezik hozzánk, alátámasztó a dokumentumok iránti kérelmek és felvilágosítások, az európai elfogató parancs természetéből fogva egy nagyon gyors eljárás, egyébként ez a 17.1-es cikkből is kiderül a kerethatározatból. Ami a tartalmat illeti, az információ a iránti kérelem, nagyon fontos, hogy mindig a érintett személyek részéről jöjjön. Ez azért is fontos, mert ismerjük a vonatkozó joggyakorlatot, aztán az Európai Bíróság joggyakorlatának figyelembevétele, a bűncselekmények kategóriáinának megállapítása azért, hogy el tudjuk kerülni a kettős büntethetőséget. Nagyon fontos a nyelvi rezsim kérdése. Ez pedig kapcsolódik ahhoz, hogy mennyire sürgős eszközről van szó fontos általában az eljárás folyamatáról is információkat kapni, illetve a follow-up, a nyomonkövetés azok után, hogy az átadásra megtörtént a határozat, vagy a döntés, és formális garancia vizsgálat. Itt konkrétan arra gondolok, hogy jelenlét, tehát hogy nincs jelen az illető, amikor el amikor a büntetését kiszabják, És ezen a ponton azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bíróság joggyakorlatából az derül ki, hogy a garanciákat, az eljárásjogi garanciákat kiegyensúlyozott módon kell le biztosítani, az in eljárások esetében is, és ilyenkor további információkra van szükség. A legnagyobb kérdés talán az ezen a ponton, hogy mi az, ami releváns és valóban szükséges, amikor további információkat kérnek. Ez egy nagyon nagy kihívás az Eurojust szerint a luxemburgi bíróság joggyakorlatához viszonyítva is, meg kell találni azt a megfelelő arányosságot, amely a határidők betartása és a további információk kikérések között húzódik. Nagyon fontos az, hogy a joggyakorlói megfelelő kritériumok és standardok alapján tudjanak dolgozni, hogy megfeleljenek a luxemburgi bíróság joggyakorlatából, vagy ítélkezési gyakorlatából származó a feltételeknek is. A legfontosabb gyakorlati jellegű a problémák a megtagadási feltételekre vonatkoznak, amikor ennek van jogalapja, az ahhoz további információkra van szükségenek a megállapításához. A Eurojust az, aki a, a releváns információkat össze tudja gyűjteni, hogy a megfelelő vizsgálat után kimondhatja azt, hogy a feltételeknek ez megfelele vagy sem. És itt van még a területi záradék, amelynek esetében a Eurojust egy koordinációs ülést is összehívhat az összes érintett igazságügyi hatóság bevonásával, hogy a joghatóságot is meg tudják állapítani. Ez is egy nagyon fontos téma, amelyet általában megfelelő a megoldást igényel. A végrehajtó tagállam esetében igen gyakran tehát van, vannak nálunk kettős büntethetőségi vizsgálatok is, de ezeknek a tesztje, vagy vizsgálata egyes esetekben az úgynevezett bűncselekmény kategória listá kívül esik, és, és ez egyértelmű, hogy a kerethatározatnak nem felel meg. Nos, hogy mi a legfontosabb és legnaprakészebb eszköz, és hogyan lehet e, az európai elfogató parancsot más európai eszközökkel összehangolni, ez is egy fontos kérdés. A bizonyítási vagy a bizonyítékokra vonatkozó parancs, illetve az EU-n belüli átadás felfüggesztése is nagyon gyakran megvalósulhat azért, mert vízmajor esetek lépnek közbe. És aztán itt van végül a joggyakorlat hatása. Az arányózés és Calderáróval ítéletek kapcsán tematikus vitát folytattunk le, de nézzük most a kiadó hatóságok vonatkozó megállapításainkat. Az Európai Bíróság nagyon fontos ítéleteket hozott meg 2019. május 27-én például ennek a ügynek nagyon nagy hatása volt az igazságügyi hatóságok együttműködésére napi szinten, és egy formanyomtatványt is kiadtunk, egy kérdőívet annak érdekében, hogy az ügyészségek együttműködését segítsük, és megpróbáltuk ebben is leellenőrizni azt, hogy a minimális függetlenségi standardoknak megfelelnek-e ezek a hatóságok, amelyek szerepelnek ebben az előbb említett bírósági ítéletben. Októberben és novemberben volt egy második bírósági ítélet, amelyel kapcsolatban egy újabb kérdőívet fogalmaztunk meg a hatékony igazságügyi védelem kapcsolatá, ezzel kapcsolatban, és most éppen folyik ennek a kérdőívnek a kitöltése. És egy utolsó gondolat, azért, hogy, hatá- hogy kimondjam. Egy ideális kölcsönös elismerésen alapuló világban a kettős büntethetőséget már nem alkalmaznánk. Ez, ebben egy ilyen ideális világban az igazságügyi hatóságok egymással kommunikálnának, de közben a, jelens, a jelen illetve a gyakorlat azt mutatja, hogy segítenünk kell az igazságügyi hatóságoknak, a jog gyakorlóinak, és az Európai Bíróság joggyakorlatát is le kell fordítanunk az ő igényeiknek megfelelően, és ezt ismertetnünk kell. Nagyon gyakran egyébként a mi segítségünknek köszönhetően az alapjogi szempontok is megvalósulnak, mert így szeretnénk az európai elfogató parancs hatékonyságát tovább növelni. Köszönöm szépen. Köszönjük a panel összes résztvevőjének a felszólalását. Nagyon nagy tudás birtokában vannak önök, és köszönjük, hogy ezt megosztják velünk. Elnézést kérünk egyébként, hogy állandóan az időre kell emlékeztetnünk, de hát a Libénél mindig ez a probléma, hogy kevés az idő. Most következnek az árnyék jelentéstevők, akik eh, mind el fogják mondani, hogy eh, hogyan látják ezt a helyzetet. Franco Roberti következik az SND-től próbáljunk meg mondjuk két percet adni mindenkinek, ez minden bizonyal segíti majd a vita lefolytatását is. Roberti úré a szó. Köszönöm szépen. Valóban két percben semmit sem lehet mondani, talán csak annyit, hogy Ma kézzelfogható bizonyítéka van annak, hogy mennyire fontos nemzetközi együttműködési eszközről van szó az európai elfogató parancs esetében. Én egyébként személyesen is tapasztaltam joggyakorlóként azt, hogy mind a belső, mind az európai joggyakorlat is növekedőben van, és hogy az Eurojustnak, vagy az Eurojustnak milyen nagy szerepe van ebben. Tegnap Skinas biztosnak el is mondtam azt, hogy nagyon rossznak találom azt, hogy a Eurojust költségvetését csökkentik, mert hogyha jól akarjuk végezni a munkánkat, akkor megfelelő forrásokat kell biztosítani. De sajnos ez történik. A következő évek során szerintem a nemzetközi vagy európai igazságügyi együttműködés biztos, hogy meg fogja ezt szenvedni. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekes előadásokat hallhattunk, és egyetértek azzal a gondolatokkal, amiket megosztottak velünk. A statisztikákon felül, amelyekről az Európai Bizottság beszélt, a legfontosabb az elvek közös értelmezése lenne, mert hogyha hasonlóképpen vélekedünk, akkor ezzel az egész jogi szellemiséget, légkör tudjuk megjavítani. Ugye nagyon fontos az igazságügyi hatóságok definíciójának kérdése, mind a kiadó állam, mind a végrehajtó állam esetében független hatóságra van szükség. Itt a függetlenség a legfontosabb. Ezt egyébként csak az ügyészségeknél jellemző. Olaszországban ott megvan egyébként az ő függetlenségük, de nem mindenhol, mert például Lengyelországban ez már kérdéses. Vagyis a bíróságokra vonatkozólag ezt is biztosítani kellene. Nagyon fontos tehát a függetlenség, tehát a bíróságok, ügyészségek szerepét kellene itt hangsúlyozni. Ezen kívül erősíteni kellene a végrehajtó állam ráhatását, illetve információkhoz jutását a kiadó, tehát a kérvényező államban uralkodó börtönkörülményekkel kapcsolatban például ez a kettes cikkben szerepel, és Ugye itt szó esett arról is, ez túlságosan általános, szerintem nekünk az lenne a feladatunk, hogy pontosítsuk ezt, tehát a bűncselekmény kategóriákat is definiálnunk kellene, nem lehet azt mondani, hogy terrorizmus vagy szervezett bűnözés, ennél sokkal pontosabban kell meghatározni ezeket a bűncselekmény kategóriákat, azért is, mert olyan időszakot élünk, amikor ez különös fontossággal bír új ö, bűncselekményeket is egyébként a listára kellene venni, például a hulladék kezeléssel való vissza élés, az emberkereskedelem, a fekete munka, a kiberbűnözés, és sok minden más, ami egyre inkább jellemző a mai világban. Én egyébként Optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy az európai elfogató parancsot tovább lehet javítani, és ezzel is szolgálni lehet az európai állampolgárokat. Köszönöm, Roberti úr! Ön a lehető legjobban összefoglalta a mondani valóját, sok dolgot elmondott, három és fél percben, de ezek fontos gondolatok voltak, úgyhogy köszönjük szépen. És még egyszer elnézést kérek. Sajnos a LIBE szakbizottságnak a munkája nagyon szoros napirendet feltételez. Maite következik, köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni ahhoz, hogy a Eurojustnak több magasabb költségvetést kell biztosítani a Schengeni térségben élünk, és bizony a globális világban, vagy Európán belül a szervezett bűnözés ma már a határokon átnyúló dimenziójú. Ez egy olyan dimenzió, amelyre mindenképpen oda kell figyelni. A Eurojust is rávilágított arra, hogy a gyilkosságok, pénzmosás, drogkereskedelem, olyan emberek is elkövetnek ilyen bűncselekményeket, akik több tehát kettős állampolgárok. Most ezekben az esetekben nagyon fontos figyelembe venni a határon átnyúló jelleget, és a bankok esetében is meg kell figyelni azt, hogy hol vannak a leányvállalatok. Egyre bonyolultabbak ezek az esetek. Valóban voltak olyan személyek, akik akár harmadik országbeli kettős állampolgársággal is rendelkeztek, és hát megpróbálták elérni, és nagyon sok pénzt is áldoztak erre, hogy büntethetetlenek legyenek. A Schengeni térségen belül nagyon sok új lehetőség van a az igazságügyi együttműködésre és a rendőri vagy rendvédelmi együttműködésre is. Ez nagyon fontos. Tehát ne felejtsük el, hogy a Schengeni térségben élünk, és hogy a világ megváltozott, tehát új kategóriákra van szükség. Valóban a bűncselekmények kategóriái túlságosan körűek, ködösek, világosan kell megfogalmazni a definíciókat, és hogyha nincsen teljes jogharmonizáció, akkor pontosabban kell a definíciókat meghatározni. Itt technikai kérdésekről van szó, ezek valójában nem politikai kérdések azok az eszközök, amelyek az adatokra támaszkodnak, ugye láttuk azt, hogy 2017-ben több mint 17 ezer elfogató parancs születik, és ezzel kapcsolatban nem tudjuk azt, hogy pontosan hány szemét ítéltek el ennek köszönhetően. Voltak olyan esetek is, amikor több mint 10 ezer elfogató parancsot nem sikerült végrehajtani. Ezek óriási uh, problémákat okozhatnak, nagyon nagy a frusztráció is, és az emberek nem fognak bízni az egész rendszerben. A rendszerbe vetett bizalom nem csak politikai értelemben kell megvalósuljon a tagállamok között, amelytől egyébként annyira félnek a tanácsban és a bizottságban is. Itt alapvetően arról van szó, hogy bízunk-e a demokratikus igazságügyi rendszerben, európai szinten. És hogyha nem akarjuk javítani a rendszert, akkor tulajdonképpen az egyik legfontosabb európai bizottsági feladatot próbáljuk szabotálni. Arra gondolok, hogy ezzel alapot adunk arra, hogy az emberek ne bízzanak az igazságügyben. Tehát nagyon fontos az, hogy az adatok a birtokunkban legyenek, és tulajdonképpen a legtöbb javítási szándék az inkább technikai jellegű, és ezeket alkalmazni is kell, mert ez nem jelenti azt, hogy a Pandora szelencéjét megnyitnánk, csak egyszerűen javítjuk a munkánkat. Én értem azt, hogy a tagállamokban vannak félelmek, de amennyiben a az igazságügyi együttműködési eszközt javítani lehet, nem szabad, hogy ez, elől, vagy ez, ez alól kibújjunk, ez a mi feladatunk, mert az összes itt elhangzott adat arra világít rá, hogy lehet, van mit javítani ezen az eszközön. Köszönöm szépen, Paraszortundó asszony. Most következik a zöldek árnyék jelentéstevője, Devbos Korfil asszony. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadásokat. Nagyon fontos az, hogy értékeljük az Európai Elfogadó Parancs megvalósítását, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a bizottságnak is vannak feladatai, a tanácsnak is. A 70-es cikk értékelése minden országban, és 2021-ben zárul le ez a munka. Előzetes pontként szeretném megegyezni azt, hogy megnézhetjük ezt a megvalósítást, de nem gondolom, hogy valamin is változtatnunk kéne, hiszen először meg kell várjuk a különböző intézmények értékelését. Ez lett volna az első pontom. Legtöbben elmondták azt, hogy nagyon fontos legyen az egyensúly, a nyomozás E, illetve a bizonyítékok között. A képzésről nem hangzott el sok szó, a bírák, ügyészek, e, jogászok képzéséről. Nagyon e, új vagyok még a fájban, ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos, hogy a szakemberek ugyanolyan képzésben vegyenek részt Európa szerte, és így megértsék egymást ebben a folyamatban. Szerettem volna, hogyha a hatékony védelem kérdésére is kitérnének. Néhányan beszéltek erről röviden, de vannak agályaink, amiatt, hogy a jogászok nem férnek hozzá teljesen az esethez, a kiadó tagország, a végrehajtó Észak-Országban nyelvi problémák vannak, nem mindig értik az adott személyek a saját jogaikat. Beszéltek a jelenlegi helyzetről, de a megoldás kapcsán nincsenek elképzeléseink. Nem gondolom, hogy az Európai Unió eh, a börtönfeltételek javítására pénzt tud adni a tagországoknak, tehát hogyan lehetne javítani a börtönfeltételeken. A felebezési jogról is fel szeretnék kérdést feltenni mind a végrehajtó, mind a kiadó országban, és beszéltek az Európai Bíróság feladatáról ebben az összefüggésben, és szerettem volna több információt kapni arról, hogy sokkal több elfogadó parancsot adnak ki, mint amennyit sikerül megvalósítani. Ez azért van, mert a tagországok nem végzik el tüzetesen a munkájukat. Az is elképzelhető, hogy az európai elfogadó parancs kiadásában is vannak problémák, hibák. Ezt hogyan értékelik? Mennyiben történik visszaélés az eszközökkel? Köszönöm. Köszönöm. Kiesett az elnök mikrofonja, mikrofont kérünk. Buszadetti úr. Köszönöm szépen, és köszönöm az összes felszólalónak a meg, ö, az előadását. Biztos vagyok benne, hogy lesznek még ezzel kapcsolatban újabb jelentések, de a munka dokumentum elolvasása után van három-négy olyan megjegyzés, amelyben már talán egyet is érthetünk. Egyértelmű az, hogy ez az elfogadó parancs nagy sikertörténet, mert a kérvények száma nagymértékben megnövekedett, és hogy az igazságügyi hatóságok közötti együttműködés javult. Viszont nem igazán világos az, hogy mennyire konkrét ez, hiszen 60%-a az elfogató parancsoknak nem tehát hogy, hogy ezeket nem hajtják végre, vagyis a bűnözők kihasználják az EU elfogató parancsban rejlő hiányosságokat, és így kibújnak a nemzetközi felelősségük alól. Erre pedig választ kell adnunk. Nagyon sokszor mi politikusok általános megjegyzéseket mondunk el, és a legfontosabb kérdéseket elfelejtjük. Például a büntetőjogban az áldozatok helyzetét 800 éve mindig csak az úgynevezett gyanúsítottak jogáról beszélünk, és nem az áldozatok jogáról. Nagyon fontos az, hogy a felelősséget megállapítsuk az igazságügyi hatóságoknál, akkor főként, amikor a elfogadó parancsot megtagadja az adott tagállam, és ennek nem volt, erre nem volt joga. És végül. Fontos lenne a bűncselekmény kategóriák listájának pontosabb definíciója, Itt inkább jogi gondolatmenetre van szükség, a közjó védelmének gondolatára kell ezt vissza, vagy tehát arra kell alapoznunk. A bíróságoknak csökkenteni kell a diszkrecionális hatáskörét. Ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy a kettős büntethetőséggel kapcsolatban diszkrecionális jogot biztosítunk-e a bíróknak. Itt csökkenteni kell az, a, ezt a kettősséget, másrészt pedig az alapjogok tiszteletben tartása a másik fontos kérdés, amelyet szintén a diszkrecionális hatáskörként értelmezzük. Most az, hogy az alapjogok sérülnek-e vagy nem valamelyik tagállamban, ezzel kapcsolatban nem szabad, hogy az igazságügyi hatóságok döntsék el saját hatáskörükben ezt. Például, hogyha a belga állam úgy gondolta, hogy Spanyolország nem tartja be az alapjogi kartában foglaltakat, és erre hivatkozva tagadta meg az átadást. Deli asszony, elnézést, hogy távoznom kell az előadások közepén nem tudok egyszerre két helyen lenni, de majd követni fogom az elhangzott pontokat. Csak néhány rövid kérdésem volna. Tudjuk a bizottság információ alapján 2017-ben 109 elfogadó parancsot utasítottak vissza alapvető jogok alapján. Vannak adatok arra vonatkozóan, hogy hány esetben volt itt probléma emberjogi sértések kapcsán? Ami pedig a kettős büntethetőséget illeti, van-e adat arról, hogy hány esetet utasítottak vissza emiatt? Illetve kaphatnánk-e információt, hogy milyen típusú eseteket utasítottak vissza? Azt gondolom, hogy ez fontos. Lehet, hogy a visszautasításnak fontos okai vannak, és ezt nagyon fontos figyelemmel kísérni. Nem szeretnék pontokat megismételni. Nem tudom, hogy az elfogadó parancsot izoláltan tekinthetjük, meg kell néznünk a feltételeket, a jogsegélyes szolgálatot, a jogászhoz való hozzáférést, és azt gondolom, hogy meg azt is meg kell néznünk, hogy ezek hogyan működnek, hogy valósítják meg mindezt. Ennek egy dominó hatása van a többi lépésre hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az összes irányelvet megfelelően valósítják meg, És fontos, hogy az elfogadó parancs ne sértsen ember jogi folyamatokat. Hogyan lehet két ország között navigálni, illetve azt megvizsgálni, hogy ezt hogyan tudjuk jól megoldani. A bizottságot meg szeretném kérdezni, hogy a bizottság eh, terveze a bíróság ítéleteire építeni, illetve a végrehajtó hatóságokat hogyan tervezi kezelni eh, emberjogi eh, sértések kapcsán, hiszen ezek az eseteket újból és újból fel fognak merülni egészen addig, amíg az elfogadó parancsot nem módosítjuk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk az árnyékjelentéstevőket. Vannak-e képviselők, akik szót kérnek? Először Kinicsi kolléga. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni a meghívott vendégeknek is a prezentációkat. Ezek valóban rendkívül érdekesek. Ami az európai elfogató parancsot illeti, a többi kolléga is elmondta már, ez minden bizonyal az egyik legfontosabb igazságügyi együttműködési eszköz. Ez a együttműködés, miután magam is bíró voltam, rendkívül fontos, ezt tudom a saját tapasztalatomból is, és tudom, hogy bizonyos bűncselekmények esetében ez kiemelkedően hasznos eszköz lehet. Ezért nagyon fontos az, hogy a kettes cikkben szereplő lista a kettős büntetlen, büntethetőségre vonatkozó, tehát a, ezt, ezt a listát ezt napra készé kell tenni, mert ténylegesen úgy gondolom, hogy a szervezet bűnözői csoportok definíciójában ragadható meg leginkább ez a probléma. Az Európai Bizottság is kimondta, hogy nem lehetett eddig harmonizálni a definíciókat. Pedig ez rendkívül fontos alapfeltétel az, ahhoz, hogy megvalósuljon az együttműködés, és hogy az em- a tagállamok kölcsönös bizalma megvalósuljon. Én szerintem itt és most naprakész definíciókra van szükség, mert a bűnözői csoportok is sokat változtak, és nagyon gyakran olyan bűncselekményeket követnek el, amelyekhez elfogadó parancsra van szüksége. A spanyol, az olasz cikk, az olasz a 416-os paragrafus esetében egy olyan definícióval találkozunk, amelyet mindenképpen az önök figyelmébe szeretnék ajánlani megfontolásra. Én nagyon sokat dolgoztam a fogvatartási körülményekről szóló a jogszabály előkészítésében. Nagyon gyakran a büntető és végrehajtó intézetek túlterheltsége, vagy a nem méltányos körülmények, illetve az elítéltek transferére vonatkozó problémák kapcsán a következőket tudom elmondani. Természetesen a nemzetállamoknak megvannak a maguk kompetenciájuk, de talán európai szinten azonos standardok kidolgozását kellene megkezdenünk. Egy utolsó megfontolás a Eurojust-tal kapcsolatban. Én is támogatom a Eurojust munkáját. Azt gondolom, hogy facilitátor szerepe van az igazságügyi együttműködésben, és azt gondolom, hogy valóban nem szabad, hogy a forrásokat ettől a szervezettől megvonják. Sajnos el kell szaladnom a koncakbizottságba. Köszönöm, Kemper asszony. Um, in two minutes. Két percben. Bardzo dziękuję, pani przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezeket a kitűnő előadásokat, a nagyon jó vitát. Nagyon jól emlékszem arra, hogy hogyan vezettük be az elfogadó parancsot Lengyelországban. Nagyon intenzíven foglalkoztunk ezzel a témával, és reméltük, hogy ez kitűnő eszköz lesz, különösen a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, és nem tévedtünk. Lehet, hogy ennek az eszköznek megvannak a maga hiányosságai, de mégiscsak bevált. Éppen ezért jó lenne az európai elfogató parancsot még jobbá tenni, és a tapasztalatainkra támaszkodni mindebben problémák, amelyekkel küzdünk, az a bírósági kompetencia. Nagyon fontos arról gondoskodni, hogy a kölcsönös kompetenciát ne kérdőjelezzük meg, hiszen itt a kölcsönös bizalomról van szó, és erre feltétlenül szükség van ebben a munkában. léteznek bizonyos kategóriájú bűncselekmények, és én most minden szakértőhöz szólok. Nagyon fontos a tagországokról erről vitát folytatni. Például a kommunista bűncselekmények kapcsán nem fogadható el az, hogy egy adott tagország megtagadja a kiadatást, amikor egy bűncselekményről van szó, egy adott országban, Svédország példája, itt van elavulás, Viszont Lengyelországban ugyanez nem igaz. Számos ilyen jellegű eset létezik olyan személyek kapcsán, akik ítéleteket hoztak, ellenzéki erők, és nem fogadható el az, hogy ezeket a személyeket megvédi a rendszer. Tehát, hogy nem adatnak ki nem történt meg a kiadatás. Svédországban nem történt kiadatás, mert azt hangzott el, hogy elévült az elfogadó parancs. Utalnék arra, hogy nagyon fontos lenne a tagországok közötti együttműködést javítani, illetve az elavulás tényét figyelembe venni. Hiszen vannak olyan személyek, akik szörnyűséges bűncselekményeket követtek el, fontos őket felelősségre vonni. Kér még valaki szót? Mielőtt eh, Szenszerehoz tevő kollégánk eh, lezárását meghallgatjuk, fontos, hogy a panelistákat is meghallgassuk. Or the comment as to what they have heard from the members, the shadows and the rest of the members that made contributions. So I suggest following the same order, If you can make it in two minutes, just a short comment to respond or react. Kérem mindenkit, hogy két percben reagáljanak az elhangzottakra. Parancsoljanak, köszönöm szépen. Megpróbálom uh, csokorba fonni az elhangzott kérdéseket tehát csak a rendelkezésre álló adatok alapján lehet értékelést végezni. Ha a tagországok nem juttatnak el a bizottsághoz adatokat, úgy ez az értékelés nem lehetséges. Második megjegyzés az eszközre vonatkozik. Kutatás második szakaszában megnézzük a koherenciát, és nagyon fontos, hogyha megnézzük az európai elfogató parancsot, hogy ez mennyiben koherens a nemzetközi szabályozásokkal, az EU-s jogalkotással, az értékekkel, illetve a büntető törvénykönyve. Ami az arányosság elvét illeti, amikor a 2017-es adatokat megvizsgálom, 2700 elfogadó parancsot adtak ki kár és csalás, illetve lopás miatt. Azt gondolom, hogy ezzel a témával még eh, foglalkoznunk kell. Ami a procedurális eh, jogok eszközét illeti, megnézzük a bizottsági jelentést. Ebben az hangzik el, hogy négy tagország még csak meg sem valósította a kötelezettséget, tehát hat évvel azután, hogy az eszköz elfogadásra került, hát ez is egy érdekes eh, tény. Ami pedig az áldozatok kérdését illeti, a bizottsági eh, kézikönyv különbözik a parlamenti állásfoglalástól. Nagyon fontos a az áldozatok eh, jogait is figyelembe venni. Nekem megvannak az aggájaim mindennek a gyakorlati megvalósíthatóságáról, de ezt fontosnak tartottam megjegyezni. A bizottság eh, képviselőjét hallgatjuk most meg. Igen, először eh, Roberti úr eh, kérdését illeti, teljes mértékben egyetértek, a közvetlen kapcsolatokkal indul a kölcsönös bizalom építése, és nagyon fontos, hogy ezt teljes mértékben támogassuk, illetve nagyon fontos őket jobban bekapcsolni az elfogadó parancsba. Ami a 32-es listát illeti, lehet, hogy ez túlságosan generikus. A szabotás csalás esetében fontos lenne egy sokkal harmonizáltabb definíció. A statisztikai adatokra kitérve nagyon sokan nem, nagyon sok esetben eltűnnek a személyek, nem lehet megállapítani, hogy hol találkoznak. Hogyha 46-os cikkeiről van szó, úgy ezt a szintén szerinti tagország valósítja meg. Ami a bírák képzését illeti, igen, ezen dolgozunk, léteznek szemináriumok és kiegészítő intézkedések például az Európai Nyomozó Parancs. A jogászhoz való hozzáférés, ügyvédhez való hozzáférés, a tagországokkal folyamatos egyeztetésben vagyunk. Ami a visszaéléseket illeti az ELV kapcsán, gyakran visszaélés történik eh, ezzel, de ez az európai eh, nyomozati parancs kapcsán javult. Az EAV-ket olyan, szem, olyan esetben adják ki, amikor eh, meg lehet határozni a tartózkodási helyet. Ami az áldozatokat illeti, nagyon fontos, hogy ne legyen büntetlenség, különösen olyan esetben, amikor az elvét a börtönkörülmények miatt tagadják meg, tehát itt új eszközökre is szükség lehet. Például a folyamat transferje. Dali asszony az alapjogi kérdéseket illetően miszerint ezt Németország utasította vissza, mennyire mi tudjuk ezt, ez a nem méltó fogvatartási körülmények miatt van így. Tehát inkább a börtönkörülmények eh, eh, miatt van ez így és német bíráktól érkeztek bizonyos előzetes ítéletek. Elhangzott egy kérdés, hogy hogyan lehet a börtönkörülményeket javítani előadásomban. Elmondtam, hogy az új ügynökséggel együtt létrehoztuk az adatbankot, azért, hogy a szakemberek hozzáférhessenek az információkhoz. Dolgozunk a, a, a fogadtatási körülmények javításán, az Európa tanácssal is együtt dolgozunk, és léteznek nemzeti monitoring hatóságok is. ami a börtönök finanszírozását illeti, a börtönök infrastruktúrának javítását. Itt készítettünk egy feltérképezést, és kiderült, hogy léteznek lehetőségek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatni ezeket, például az energiahatékonyság témájában Magyarországban néhány börtön élt is ezekkel az alapokkal. Az eset jog mindez a parlamenti vita tükrében zajlik, de nagyon fontos iránymutatást adni a jogi szakembereknek. Közös munka is dolgozunk a fogadtatási körülmények értékelésekor, és meg kell várjuk azt, hogy a szakemberek hogyan használják majd ezt az adatbázist. Köszönöm. And, señor Villarejo. Thank you, Mr. Chair. Yes. Köszönöm, elnök úr. Általános választ fogok adni, elsősorban gyakorlati szempontból. Az esetek, és említettem, tavaly mondjuk 600 ilyen esetünk volt, ezek kétoldalú esetek. És ezen túlmenően segít segítjük más európai elfogadó parancsok végrehajtását, de ez egy más forgatókönyv, például egy ilyen akciónap, múlt, pénte, múlt kedden is volt egy ilyen akciónap, ilyen napnak a keretében hat plusz európai elfogadó parancs készült el egy adott helyszínen, azon 20 mellett, amelyeket eredetileg már beterveztünk. Tehát különböző forgatókönyvekkel foglalkozunk, ez a legegyszerűbb. A bírósági döntésgyakorlatról szóló jelentésben a legrelevánsabb esetekkel foglalkoztunk, megpróbáltuk megvizsgálni, hogy adott konkrét esetekben mi volt az elutasítási indok, ugyanis ezek az indokok többfélék lehetnek, és nem könnyű ezeket feltárni. De általánosságban az jól látszik, hogy ugye megvan a kerethatározat, talán elavult, de az Európai Bíróság döntésgyakorlata kiegészíti ezt a jogi keretet. Aranyosza Candelaro példája megint csak egy új elutasítási indokot hozott be, vagy a Petruhinéki eset, és egy nagyon jó példa arra, hogy új követelmények merülnek fel, hogyha harmadik országba kellene kiutasítani, vagy átadni valakit, aki egy tagállamnak az állampolgára. Hát mindenképpen Látnunk kell azt, hogy van, ahol ugye, bírák, ügyészek döntenek, de ők nagyon jól behatóan ismerik a luxemburgi bíróság esetjogát és a Strasburgi Emberjogi Bíróság esetjogát is, hiszen sokszor láttunk hivatkozás, például a Romero ügy kapcsán, Haurigi úrra van hivatkozás, és um, a releváns és aktuális információhoz való hozzáférés um, fontos, de nem mindig könnyű. A Eurojust uh, ad támogatást, de nincs elég um, standardünk, például a börtön uh, körülményekkel kapcsolatban, uh, vagy hogy mennyire, vagy az ügyészség függetlenségével kapcsolatban mi a fő kritérium. Meg emlékszem, hogy az értékelés során értékeltük a bírók és a az ügyészek függetlenségét. De egy olyan sztenderdre kellett hivatkoznunk, amely Európa tanácsi eredetű, és ezt alkalmazzuk például most EU-s e sztenderdként az ügyészség függetlenségével kapcsolatban, vagy a börtönviszonyok meghatározásakor. Ez hát elég fura. Meg, de hát megpróbálunk azért megfelelni mindennek. Egyébként még az igazságügyi hatóságokkal kapcsolatos kérdésekről szólva, a december 12-i eh, Európai Bírósági Határozat is teljesen egyértelmű Az a kapcsolatban, hogy az ügyésznek milyen eh, hatásköre van egy európai elfogadó parancs kibocsátására. Nagyon jó ez a bírósági esetjog, ugyanis, hogyha tudjuk, hogy hogyan működik a gyakorlatban a kölcsönös elismerés, azok akkor szükség van ügyészekre. Az ügyészek az az olaj, amitől ez a motor beindul és működik. És Természetesen a bíróságnak meghatározott szerepe, de igazából itt a cselekvő szereplő, ez inkább az ügyészség, ők adják a folyamatnak a dinamikáját, és nagyon jó kell, hogy legyen az együttműködés a bírák és az ügyészek között. És a védelem is természetesen meg kell, hogy tartson, be kell, hogy tartson minden eh, szabát. Eh, a 2013-as irányelv meghatározza a védő ügyvédekkel szemben támasztott követelményeket is. Köszönöm valamennyiüknek. Elnézést kérünk, hogy eh, mindig sürget az idő de hát már egy kicsit csúszunk, hiszen 10 30-ig volt tervezve ez az ülés, tehát önök itt vannak, amit nagyon köszönünk, és egy nagyon érzékeny kérdést vitattunk meg itt a LIBE szakbizottság hoz tartozó témák közül az európai elfogató parancs, végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok, um, ahogy azt a szakértők értékelik, nagyon is fontos volt, és nagyon is érdemes volt megtartani ezt a vitát, még, és túllépni az idő keretet, tehát ez ugye rendszeresen előfordul itt a LIBE szakbizottságban, és hát most is ez történt. Hasselekos úr az előadónk kap még lehetőséget, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Az árnyékjelentéstevők értékelésével azzal kapcsolatban, hogy ami elhangzott a mai napon, ez egy nagyon érdekes meghallgatás volt mindazok számára, akik ebben a dossziében részt veszünk, akik dolgozunk ebben a témában, itt a Libe szakbizottságon belül. Ez egy fontos tartalmakkal rendelkező anyag valóban. Úgy gondolom, hogy az európai elfogató parancs nagy sikertörténet, de ugyanakkor mindenki egyetért azzal, hogy egy ennyire jó eszközt óvatosan kell kezelni, és tovább kell javítani. A mai napon azt is láthatjuk, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a jelentés a legfontosabb kérdésekre összpontosítson. Az egyik probléma az a nemzeti jogba való átültetés, és ugye ezzel kapcsolatban a bizottságnak a szerepe rendkívül fontos, az alkalmazás körülményei, főként a kettős büntethetőség vizsgálata, ami egy olyan elem, ami nagyon sokszor torzította, vagy meghiúsította az EU-s elfogató parancsok végrehajtását, aztán itt van harmadikként az arányosság kérdése, ez egyébként nem is szerepel a kerethatározatban, de én azt hiszem, hogy ez mégiscsak egy nagyon fontos aspektus, és mindenképpen oda kellene figyelni erre akkor is, amikor más igazságügyi együttműködési eszközök kidolgozásán dolgozunk. Beszéltünk a gyakorlati kérdésekről, a nyelvi rezsimekről, a konzultációs lehetőségekről, illetve a Eurojust szerepére is mindenképpen kitérnék itt ebből a szempontból, és ezeket mind-mind figyelembe kell venni. Mind azok, akik azt a feladatot kaptuk, hogy ezzel a dossziével foglalkozzunk, olyan munkát kell végezzünk, ami megfelel a parlament elvárásainak és a téma fontosságának is. Ez főként az Európai Unión belül a kölcsönös bizalom elvének erősítésén keresztül ragadható meg. Köszönöm szépen, Szarszalehosz úr, hogy ezt ilyen jól lezárta, és még egyszer valóban mi is szeretnénk megköszönni a három panelistának a munkáját, és valóban ezen kritikus ponttal kapcsolatban a Lébe szakbizottság is tovább fog dolgozni a büntetőjog területén működő nagyon fontos jogi eszközzel kapcsolatban, hiszen itt a kölcsönös elismerés, a kölcsönös bizalom alapján kell, hogy ez működjön. Most a Lébe szakbizottsággal együttesülést eh, tartunk eh, egy jelentésről az ENSZ Genfi Globális Menekültügyi Fórumára készülő jelentésről. Jó.